óta tartózkodnak itt az Európai Parlamentben. Nagyon nagy megtiszteltetés számunkra, hogy itt üdvözölhetjük őket. Az első jelentés, amelyről szavazunk, a Ferrara jelentés, Marine Le Pen, Le Pen mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem. Korvin Mikke úr az imént azt javasolta, hogy halasszuk el ezt a szavazást. σύμφωνα με τον κανονισμό όπως με ενημερώνουν οι Az eljárási szabályzatnak megfelelően, hogyha ezt a javaslatot elfogadjuk, akkor egy frakció, csak akkor fogadható el ez a javaslat, hogyha egy egész, hogy egy frakció indítványozza ezt, de így ez nem fogadható el, hiszen Korvin Mikke úr egy független képviselő. A 180 per 1-es eljárási szabály értelmében készfeltartással szavazunk, ki támogatja, hogy a mentelmi jogot függesszük fel Marine Le Pen esetében, ki ellenzi, kitartózkodik. Azt hiszem világos az eredmény. Nagy többség támogatja a mentelmi jog felfüggesztését. Köszönöm szépen. Haladunk tovább, a Manescu jelentés következik. Haladunk tovább, Manescu jelentés. Kérem Önöket, maradjanak csendben. Bízzanak a elnökben nagyon nagy többséggel megszavaztuk ez, az, ezt az előző pontot, most tehát a Manaszko jelentés következik, az EU-Libanon közötti mediterrán megállapodás, Horvátország csatlakozása, név szerint szavazunk, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadva. A következő jelentés a Weidenholzer jelentés. Ismét név szerint szavazunk, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadva. A következő a Krasnodebski jelentés. 51-es módosító név szerint szavazunk, a szavazást megnyitom. Λήξη της ψηφοφορίας. A szavazást lezárom. Elfogadva. Ez azt jelenti, hogy az Európai Parlament első olvasatban elfogadta a szöveget. Egy állásfoglalás a következő pont, amelyről szavazni kell, a vízum kölcsönösség területén fennálló kötelezettségek ki támogatja, ki ellenzi? Tartózkodók. Elfogadva. Cabezon Ruiz kolléga jelentése a következő. Egyes módosító készfeltartással ki támogatja, ki ellenzi. Tartózkodók elutasítva. A nyolcas bekezdés eredeti szövege következik, név szerint szavazunk a szavazást, megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadva. 22-es bekezdés eredeti szöveg készfeltartással ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodók, elutasítva. Kettes módosító. Elektronikusan ellenőrizzük az előzőt, a 22-es bekezdést. Megnyitom az elektronikus szavazást. A szavazást lezárom. Elfogadva elnézést kérek, mondja az elnök. 50-es bekezdés, kettes módosítás. Ki támogatja? Ki ellenzi? Ki tartózkodik? Elfogadva. ellenőrizzük elektronikusan. A kettes módosítástól szóló szavazást ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. A szavazást lezárom. Elfogadva. Hármas módosítás. Ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodók, elutasítva. 59-es bekezdés. Azt hiszem, világos volt az előző eredménye, de hogyha akarják, ellenőrizhetjük a hármas módosítást. Jó, akkor elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom a szavazást a hármas módosításról. A szavazást lezárom. Elutasítva. 59-es bekezdés két részben, Név szerint szavazunk, első rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, második rész mellette, ellene, tartózkodók, attól tartok, a második részt ellenőriznünk kell, megnyitom az elektronikus szavazást. A szavazást lezárom elutasítva. Négyes módosító. Ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodók. Elfogadva. Nem, elutasítva javítja magát az elnök. Világosan elutasítottuk. Elnézést, mondja az elnök, elfogadtuk. 95-ös bekezdés, eredeti szöveg, készfeltartással mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 98-as bekezdés eredeti szöveg, nem, nem, az előző teljesen világos volt, mondja az elnök, tehát 98-as bekezdés eredeti szöveg ki támogatja, ki ellenzi. Tartózkodók elutasítva. Ötös módosíts név szerint szavazunk, a szavazást megnyitom. szavazást lezárom. Elfogadva. Szavazzunk a szöveg egészéről, név szerint szavazunk, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadva. Haladunk tovább, a Koszta jelentés a következő. Nyolcas módosító. Ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodók elutasítva. Egyes bekezdés, es, ö, eredeti szöveg név szerint szavazunk a szavazást, megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadva. Kilences módosító ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodók, elutasítva. Tízes módosító mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Tizenegyes mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Tizenkettes mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Tizenhármas mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Tizennégy mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Tizenötös mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 16-os mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Tizenhetes mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva Tizennyolc mellette, ellene, Kérem, kérem ne kiabáljanak be a szavazás alatt. Hatalmas volt a különbség, hatalmas többség szavazott ellene, 19-es mellette ellene, tartózkodók elutasítva. 45-ös bekezdés eredeti szöveg két részben első rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 20-as módosítás, név szerint szavazunk a szavazást, megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítva. 21-es módosítás név szerint szavazunk, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítva. Egyes módosító. Név szerint szavazunk. Mellette ellene tartózkodók. Elutasítva. Kettes mellette ellene tartózkodók. Elutasítva. Szép bekezdés mellette ellene tartózkodók. Elutasítva. Négyes módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva. Ötös módosítás mellette ellene tartózkodók elutasítva. Eredeti szöveg, empreambulum bekezdés, mellette ellene tartózkodók elfogadva. Hatos módosító, mellette ellene tartózkodók elutasítva. Hetes módosító mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Most a szöveg egészéről szavazunk, név szerint a szavazást megnyitom. Λήξη της A szavazást lezárom. Elfogadva. Préda úr, úr ügyrendi felszólalás. Tisztelt elnök úr, ne, nem lehetne blokkban szavazni a Marine Le Pen frakcióféle ö, módosítókról? Παρακαλώ, έχετε ζητήσει το λόγο Ön is szót kér? Ügyrendi felszólalás? Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon nagyra értékelem az ön elnöklését, de úgy tűnik három is vétett az egyenlőség elve ellen. Először is nem is nézi, hogy hogyan szavaznak a képviselők, csak hogyha véletlenül valaki ügyrendi felszólalást akar tenni, akkor ön nem megfelelően viselkedik. Jó lenne, hogyha demokratikus és fair módon elnökölne. Nagyon szépen köszönök, köszönöm ennek Obermeyer úr ezt a megjegyzést. Nagyon örülök annak, hogy nagyra értékeli a, az elnöklésemet, és nagyra értékeli a kollégáimat is. Minden egyes esetben, amikor készfeltartásra szavaztunk, teljesen világos volt az eredmény. Az ön frakciójának a módosítóit leszavazták a kollégák. Szerintem nagyon világos volt az eredmény. Amikor név szerint szavaztunk, akkor is világosan látszott, hogy a nagy többség ellenük szavaz. Kosta asszony. Köszönöm, elnök úr. A mai nap nagyon fontos nap, mert a parlament kifejezte azt a véleményét, hogy a kultúrát támogatni fogja, a kultúra, a kulturális integráció egyik fontos eszköze, de nagyon fontos lehetőség arra is, hogy a fiatalok számára munkahelyeket hozzunk létre. Sajnos a szavazógépem nem működött, én nyilvánvalóan mellette szavaztam, én ugyan megnyomtam a gombot, de nem történt semmi. Kérem szépen ezt a jegyzőkönyvbe vegyék fel. Köszönjük szépen, mondja az elnök, köszönjük, hogy tisztázta a helyzetet. A Jimenez Barbát jelentés a következő. Azt mondják nekem a munkatársak, hogy csak akkor tudunk blogban szavazni a módosításokról, hogyha hasonló a módosítások tartalma. Elnökként tiszteletben kell tartalom az eljárási szabályzatot, ezért nem tudom megfelelni, nem eh, tudom elfogadni Préda úr javaslatát. Így tehát a szavazólista szerint kell eljárnunk 12-es módosítás készfeltartással mellette, ellene, tartózkodók elutasítva 13-as módosító mellette, ellene, ellene tartózkodók elutasítva 14-es mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva 15-ös mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva 16-os mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva 17-es mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Egyes módosító mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Kettes mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva, hármas mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva, négyes mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva, ötös mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva, hatos mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva, hetes mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva, nyolcas mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva kilences mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Tízes mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. tizenegyes mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Az állásfoglalás egészéről szavazunk most, név szerint szavazunk, a szavazást megnyitom. szavazást lezárom. Elfogadtuk a jelentést. Az utolsó jelentés következik, McClarkin asszony jelentése, egyes módosító, mert név szerint szavazunk, a szavazást megnyitom. Légsipsi A szavazást lezárom. Elfogadva. Most az állásfoglalás egészéről szavazunk, név szerint szavazunk, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadva. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm mindenkinek, most pedig a szavazat magyarázatok következnek. Good. In, in the first part we, we, we